segítjük Mexikót a fáradozásaiban. Köszönöm szépen, Potocsnik biztos úr. Akkor ezzel lezártuk a vitát. A szavazás majd később következik. Dél-Korea témája következik. Most először is a Weber kolléganőnek adnám meg a szót két percre, a dokumentum szerzőjének. Köszönöm szépen, elnök úr. 13 éve nem léptünk dél koreába és elkeserítő, hogy a halálbüntetést visszaállították. Ez egy olyan büntetés, ami a nagy közönség érdekeit szolgálja. Ezt gyakran halljuk, mint érvet, és gyakran élnek vele bizonyos országok. Valójában azonban azt jelenti, hogy a halálbüntetés prevenciós intézkedésnek szánják, remélve, hogyha egy bűnöző látja, hogy a halálbüntetés létezik, akkor kétszer is belegondol, hogy elkövesse el a bűnt. Tudjuk, hogy nagyon sok tanulmány mutatja már, hogy ez nem igaz. Tény, hogy a kivégzés visszafordíthatatlan Jobb, ha egy bűnös büntetlenül marad, mint hogyha valakit a Justinianusi római jog nevében megfosztunk az életévtől. Mióta dél-koreai bíróság úgy döntött és kinyilvánította, hogy lehetnek hibák is, ez azt jelenti, hogy a demokratikus intézmények is veszélybe kerülnek, hiszen ezt a fajta büntetési formát be kellene tűnt, ö, tiltanunk. 1990 óta folyik a kampány, nagyon sok emberi jogi szerződést aláírtuk, ezért most a dél-koreai köztársaságnak nem szabad visszalépni ehhez képest. Köszönöm. Köszönöm Weber kolléga asszonynak. Martin kolléga kap egy percben szót. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió és különösen az Európai Parlament nem igazán mutat fel jó képet arról, hogy megállítsuk a halálbüntetést, és éppen ezért sajnálattal állapítjuk meg, hogy nem minősül Korea esetében a halálbüntetés visszaállításának kérdése alkotmány ellenesnek. Az előző alkalommal 7-2 arányban szavaztunk, és nyilvánvalóan nem támogattuk a halálbüntetést. Minden esetre a koreai parlamentet arra szólítottuk fel, hogy tegyen nyilatkozatot a jövőben a halálbüntetés megszüntetésére. Dél-Korea gyakorlatilag egy halálbüntetést megszüntető országnak minősül. 98 óta nem történtek halálra ítélések, és az Amnesty International is olyan országként minősítette Dél-Koreát, mint amely megszüntette a halálbüntetést. A fontossága, a komolysága ennek az ügynek azonban ismét felmerül, hiszen az egyik nemzeti párt Dél-Koreában azt állította, hogy a halálbüntetésre kivetett moratóriumot fel kell függeszteni, és az ítéleteket végre kell hajtani remélem, hogy ezt az opportunista hangot figyelmen kívül fogjuk hagyni, és valóban de facto moratórium országként országból de jure moratórium országá lesz Dél-Korea. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Most pedig Kassler kolléga egy percben. Elnök úr, tisztelt kollégák, nagyon sajnálatos, hogy vannak olyan országok a világon, ahol még mindig embertelen módon büntetnek, és ilyen büntetéseket lehetővé tesznek. Egyetlen egy embernek sincs joga más ember életéről ítélkezni, akár az élet elej, élete elején, akár az élete végén, és különösen nem a büntető jogi céllal. A mai világban az ilyen jellegű büntetésnek egyszerűen nincs helye. A felejthetetlen pápa második János Pál is eh, már eh, utalt arra, hogy lehetővé kell tenni a megbocsátás, és ez már önmagában lehetetlené tenni a halálbüntetést. Éppen ezért a mi frakciónk eh, felszólítja a dél-koreai kollégákat, hogy vessék fel ezt az ügyet a parlamentjükben, és nekünk európaiaknak eh, is sikra kell szállnunk a halálbüntetés eh, megszüntetése mellett. Mindenkit szeretnék, minden kollégát felszólítani, hogy együttesen az állásfoglalás indítványt e szellemben támogassuk. Köszönöm. Köszönöm, Kassler kolléga, most pedig Verzsia asszony kap szót egy percben. Lors du 4 congrès mondial contre la peine de mort. A negyedik eh, halálbüntetés elleni világkonferencián Genfben örültünk annak, hogy egyre több ország törli el a halálbüntetést. Dél-Koreáról is azt gondoltuk, hogy ezek közé tartozik, mert 1997 eh, óta nem került sor kivégzésre. A legfelsőbb bíróság döntése eh, éppen ezért aggasztó. A bizottság és a tanács eh, úgy vélik, hogy a halálbüntetés az emberi jogok megsértése, és hogy egy ilyen döntésnek, illetve hogy ez ennek az egész kérdésnek eh, kihatással kell lennie a Eh, harmadik országokkal való kapcsolatainkra. 1981-ben a dél-koreai elnököt annak idején halára ítélték, éppen ezért elvárható tőle, hogy ő és kormánya eh, töröljék el a halálbüntetést. 59-en állnak jelenleg a halálbüntetés hatája alatt, akiknek a büntetését meg kell változtatni. Köszönöm, Verzsi asszony. Lochbiller asszony másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A halálbüntetés eltörtésének politikája nagyon fontos rész az Európai Uniós külpolitikának, ezt tükrözik a bilaterális megbeszélések is, illetve az ENSZ-ben folyó viták is. A világközösség szeretne moratóriumot hirdetni a halálbüntetés az egész világon. A koreai köztársaság rövid idővel ezelőttig része volt ennek a nemzetközi közösségnek, és nem elfogadhatónak tartotta a halálbüntetést, de ma a mai döntés aggasztó. Az alkotmánybíróság döntése, mi szerint a halálbüntetés fenntartható és összeegyeztethető az alkotmányjal. Ez lehetővé teszi a kivégzések újbóli alkalmazását. Kérjük a koreai köztársaságot, hogy jogilag kötelező érvényű moratóriumnak vesse alá magát, amely eltörli a kivégzéseket, még 55 ember á, ül halálbüntetésre várva koreai köztársaságban. Ezen kívül magának a parlamentnek korábban el kellene fogadnia egy törvényt ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy nagyon pozitív az, hogy magában a koreai társadalomban is elindult egy mozgalom, amelynek az a célja, hogy végre eltöröljék a halálbüntetést. Ezt a mozgalmat támogatnunk kellene. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Lohpiller asszony. Most a frakciók következnek. Valessa úr, egy percre. Köszönöm szépen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 egy olyan jogi rendszer, amely a halálbüntetést támogatja, hipokrita. Nagyon sok érvet lehet felsorakoztatni a halálbüntetés eltörlése mellett. A főérv az, hogy visszafordíthatatlan, ez a végső büntetés, megfosztunk egy embert az egyetlen dologtól, amelyel csak egyszer rendelkezhet, ez pedig az élete. Ugyanakkor a kivégzők felelőssége sem mellékes, akik esetlegesen egy ártatlan embert végeznek ki. Koreában már régen nem végeztek ki senkit valójában, és reméljük, hogy ez a döntés nem fogja a kivégzések számát emelni. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Geringen de Odenbergi a szó egy percre. Korea Południowa jest... E- köszönöm. Dél-Korea az egyik legfontosabb kereskedelmi partnerünk, és egy olyan ország, amelyel szabadkereskedelmi megállapodást kötöttünk, és hozzáférünk egymás piacaihoz. Tehát kereskedelmi kapcsolataink modellértékűek és csodálatosak. Éppen ezért is lep meg engem, hogy az alapvető emberi jogi kérdésekben, a halálbüntetés kérdésében például ennyire eltérő legyen a véleményünk. A halálbüntetést el kell törölni. Nemzetközi szinten az Európai Unió mindig is kiállt a halálbüntetés eltörlése mellett, és ezért is kell támogatnunk azokat a koreai mozgalmakat, amelyek a halálbüntetés eltörlésére törekszenek remélhetőleg mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ez így is történjen. Az Európai Parlament a kereskedelem politikában is új hatásköröket kapott, és éppen ezért elvárhatjuk a kereskedelmi partnereinktől, hogy eltöröljék a lábüntetést. Egy percben pedig Szibro kolléga kap most szót. Elnök úr, a halálbüntetéssel kapcsolatos vélemények, ha ezek még a Nürnbergi tárgyalások idején is érvényben lettek volna, akkor egyetlen egy náci bűnöst sem tettek volna felelősségé milliók haláláért, és egyek, egyiket sem ítélték volna halálra. A Nürnbergi tárgyalások ítéletét kérdőjelezzük meg. Arányos reagálásra van szükség a bűnhöz képest arányos büntetésre. A népírtás esetén, amire Európában is volt példa, megfelelő választ kell adni. Tudom, hogy tudósok sokat vitatkoznak ezen büntetés elrettentő hatásán, de ez nem a fő érv. Európa demokratikus döntés alapján törölte a halálbüntetést. Én minden esetre amellett vagyok, hogy folytassuk a tárgyalásokat, mégpedig demokratikus kör, körben a délkoraikkal. Köszönöm. Rosbach kolléga sajnos nincs jelen, úgyhogy akkor a frakciók részéről kapnak szót a képviselők Nigalski elsőként. Elnök úr, elnézést kérek a késedelemért. Úgy gondolom, hogy nem kéne beavatkoznunk ebbe az ügybe, mégpedig két ok miatt. Először is Dél-Korea demokratikus állam, másrészt pedig az, alkotmányos, az alkotmánybíróság döntése egy hatályos döntés, és politikailag jelentős ügyekben ezt a szankciót nem fogják alkalmazni, csak indokolt esetben. A halálbüntetés általában elrettentő, visszatartó erejű, a hatálbüntetés, halálbüntetés az, az legerőteljesebb ilyen elrettentő erejű büntetés. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek nem kéne beavatkozni ebbe az ügybe, ami a dél-koreai hatóságokat illeti. Köszönöm szépen. Migalski úrat követően a spontán hozzászólások következnek. Szonik úr elsőként szót kap. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sajnálatos ez a legfelsőbb bírósági döntés Dél-Koreában, mindenképpen egy visszalépés ebben az országban, egy olyan országban, ahol nem hajtottak végre 13 éve halálbüntetést. 57-en várnak halálbüntetésre, és éppen ezért kell kritizálnunk a legfelsőbb bíróság döntését. Ez egy nagyon erős gazdasággal rendelkező ország, éppen ezért morális vezető szerepet is kellene ennek az országnak játszani a térségben. A halálbüntetés nem elrettentő és nem ö, eredményezi a bűnözés csökkenését. Köszönöm szépen, Szónik kolléga. Pascal kolléga. Téma, ktorá bude živá dovtedy, kým sa v ľudskej... Köszönöm szépen, kedves kollégák! A halálbüntetés témája az emberi fajt mindig foglalkoztatni fogja. Egy gyenge állam nem vethet véget ennek a szörnyű büntetnek. De képzeljék el, hogy találkoznak egy emberi szörnyel, aki olyan bűnöket követel. Van-e joga egy ilyen szörnynek ahhoz, hogy ne kapjon halálbüntetést, hiszen az alkotmánybíróság döntése kimondja, hogy a halálbüntetés összeegyeztethető az alkotmányjal. Ez nem jelenti azt, ha kiírtjuk a halálbüntetést, hogy emberiségesebb a társadalmunk, hiszen nem írtottuk ki a szörnyek által elkövetett büntetteket Európában. Csak azt mondjuk el, hogy az európai szörnyeknek nem kell a halálbüntetéstől tartani, nem úgy, mint a koreaiaknak. Én meg vagyok róla győződve, hogy mielőtt rákényszerítjük másokra a mi európai modellünket, meg kell győződnünk, hogy valóban jó ez. Köszönöm szépen! panie przewodniczący. Pragnę zwrócić uwagę... Köszönöm szépen, elnök Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy mennyire elkeserítő a Koreai Köztársaság Alkotmánybíróságának döntése. Utoljára 97-ben volt kivégzés Koreában. Most meg egy olyan döntéssel állunk szemben, amely azt mondja, hogy a halál büntetés nem tagadja az emberi méltóságot, és összeegyeztethető az alkotmányjal. Az alkotmánybíróság azt mondta ki, hogy a koreai társadalom is támogatja a halálbüntetést. Ez elkeserítő, mert a koreai köztársaság egy gazdasági vezető erő a régióban, és így példaként kellene, hogy szolgáljon az emberi méltóság védelmére. Köszönöm elnök, köszönöm szépen. Sidlevszka asszony, köszönöm. Ezzel lezártuk a spontán hozzászólásokat. Biztos úr. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. A halálbüntetés elleni küzdelem harc az Európai Unió emberi jogi politikájának középpontjában van. Az EU úgy gondolja, hogy a halálbüntetés egy embertelen, kegyetlen büntetés, amely ráadásul nem is rettent el a bűncselekmények elkövetésétől, míg az emberi méltóságot kifejezetten növeli és megerősíti a halálbüntetés eltörlése. Egy sor pozitív fejlemény következett be az elmúlt években a halálbüntetés elleni harcban. Mongólia januárban jelentette be a halálbüntetések moratóriumát, 2009-ben Burundi, Togo és eh, új-Mexikó Egyesült, az Egyesült Államokban szintén úgy így tettek. 2008-ban eh, az ENSZ közgyűlése szintén először felszólította tagállamait eh, arra, hogy ne hajtsanak végre kivégzéseket, és később pedig töröljék el a büntetést. 2008-ban egy második állásfoglalás is megerősítette ezt az előzőt. Természetesen mindennek fényében az EU csalódott volt, amikor hallottunk a február 25-i 5-4 arányban hozott eh, koreai legfelsőbb bírósági döntéssel, miszerint alkotmányos a halálbüntetés Koreában. Ugyanakkor emlékeztetnénk arra, hogy ez nem egy politikai döntés, hanem egy koreai alkotmány eh, értelmezési kérdés. Emellett rámutatnánk arra is, hogy eh, az ötből az öt ből három bíró, Liken Kok és Mian Ki például azt mondták, hogy csökkenteni kell a halálbüntetések számát, a halálos ítéletek számát. Songduk Johan bíró pedig azt mondta, hogy a halálbüntetésről nyilvános vitát kell tartani, és a jogalkotó szerepe ebben dönteni. Emellett annak ellenére tehát, hogy a bíróság így döntött, Koreában 97 óta nem hajtottak végre halálbüntetést. És semmi sem mutatja, hogy ez megváltozna. Éppen ezért üdvözöljük, hogy Korea fenntartja a halálbüntetések moratóriumát. Mint ahogy az ENSZ közgyűlés határozata is rámutatott, a moratórium az nem egy önmagában való cél, hanem csak egy lépés a halálbüntetés teljes megszüntetése irányában. Éppen ezért az EU felszólítja a koreai törvényhozást, hogy a lehető leghamarabb számolja fel ezt a büntetést. Dél-Korea Ázsiában vezető szerepet játszik az emberi jogok érvényesítése területén, és ezt az elkötelezettségét csak megerősítené az, hogyha eltörölnék a halálbüntetést. Köszönöm. Köszönöm szépen Botocsnik biztos úrnak, és eh, öt állásfoglalás indítvány nyújtottak be ebben a témában. A eh, szavazása most kerül sor, tehát a vitát követően. Először is eh, Gilad Salit esete, esetéről szavazunk.